So, liebe Kollegen. Kedves kollégák, So, jetzt sind alle da. Most már mindenki megérkezett. Üdvözlöm Önöket, az újonnan érkezett kollégákat is üdvözlöm. Örülök minden egyes hallgatónak. A hulladékszállítás felügyelete és ellenőrzése a következő napirendi pontunk. Vannak vendégeink is ma. Nagyon érdekes vita elé nézünk, különböző előadásokat fog meghallgatni, és szeretném Márkuszt, Márkusz urat üdvözölni a bizottság részéről a Impel részéről tetszik azt, hogy van itt, illetve itt van körülben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója is. Ez azt jelenti, hogy valóban magas szintű kollégák ülnek itt a pódiumon, és azonnal megesülöm a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Utána meghallgatjuk a további felszólalást, és egy vitát kezdünk a ma itt lévő kollégákkal. Ganz herzlich die sozialistische Fraktion. a szocialista frakciót külön ö, üdvözlöm, akik nagy számban vannak itt. Akár egy frakció ülés is tarthatnánk. Csak a szocialisták vannak itt egyenlőre, tehát kérem a bizottság képviselőjét, hogy kezdjen hozzá. Thank you. So my name is Julio García Burgues, head of the Waste Management Unit in the Environment. A Környezetvédelmi Főigazgatóság a hulladéka foglalkozó unitjának vezetője vagyok, és nagyon örülök, hogy meghívtak a mai napon, és bemutathatom azt a jelentést, amit a hulladék szállítással kapcsolatban elkészítettünk. A prezentációmnak az az első célja, hogy elmondjam, hogy hogyan készült el ez a bizottsági jelentés, utána szeretném elmondani, hogy mi a hatája ennek a jelentésnek, és a legfontosabb következtetéseket is szeretném bemutatni. Először is nézzük a történetet. Ez a harmadik ilyen jelentés a hulladékkal kapcsolatos rendelet végrehajtásáról a rendelet 51. cikkének értelmében kellett elkészíteni ezt a jelentést, és a 2007, 2008 és 2009-es évekről szól ez a jelentés. Magát a jelentést igazából két másik jelentésre alapozzuk, amit a tagállamoknak kell éves szinten benyújtaniuk. Az első ezek közül tulajdonképpen egy olyan jelentés, amit a brüsszeli egyezmény titkárságának kell benyújtani, a bázeli egyezmény titkárságának kell benyújtani a hulladék témakörben. A második jelentés pedig egy olyan jelentés, amely kiegészítő információt tartalmaz, amit a bizottságnak kell benyújtani. Ez egy kérdői formájában elkészítendő jelentés. A tagállamoknak tehát ezt a két jelentést kell elektronikus módon az Eurostathoz elküldeniük, utána az Eurostat feldolgozza ezeket a táblázatokat és adatokat, és ezek megtalálhatóak a munkadokumentumban is, amely most már nyilvános, magával a jelentéssel együtt nyilvánosságra hoztuk. És a Környezetvédelmi Főigazgatóság fogalmazza meg a jelentés szövegét. A mi véleményünk szerint a szélesebb statisztikai kép, amit ez a jelentés tárgyal, megbízható. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy vannak ebben olyan részek, amik egyelőre még nem megfelelőek és nem egészen pontosak, és ennek két oka van. Az első ok az, hogy a jelentést nagyon sok tagállam későn nyújtotta be. Most itt nem fogok újra mutogatni senkire, nem fogom elmondani, hogy melyik tagállamok nyújtották be későn ezt a jelentést, de minden esetre voltak tagállamok, amelyek ezt késedelmesen nyújtották be, és ez a jelentés szövegében egyértelműen meg is jelenik. Ebből ugye már egyértelművé válik, hogy amennyiben a tagállamok nem jelentenek időben, akkor a bizottság sem lesz képes arra, hogy megfelelő időben teljes képet ki tudjon dolgozni a helyzetről. Bizonyos esetekben az Eurostatnak azért volt lehetősége arra, hogy becsléseket készítsen, és akkor ki tudta egészíteni ezeket a hiányosságokat. Aztán voltak inkonzisztens részek az adatok szempontjából, a tagállamok részéről tehát logikusan az import és export a hulladék tekintetében a tagállamok között ugye ugyanannyi kellene, hogy legyen, de ezek az adatok nem egyeztek meg egymással, úgyhogy voltak ilyen pontatlanságok. A tagállamok közül valaki nem a megfelelő adatot nyújtotta be, vagy az import, vagy az export tekintetében, és ezért nem egyezik a tagállamok közötti export és import adata. Az export konkrétan magasabb értékre jött ki, mint az import. Ami a jelentés hatáját illeti, itt olyan adatokról van szó, amelyek a veszélyes hulladék Európai Unión belüli mozgására vonatkoznak, határokon átnyúló szállítások esetében. Ami a nem veszélyes hulladékot illeti, ezt egy külön jelentésben tárgyaljuk, mert erre nem ugyanaz a tájékoztatási kötelezettség vonatkozik. Az EU jogalkotásán belül a nem veszélyes hulladékról nincsen jelentéstételi kötelezettség. De azt természetesen tudjuk, hogy szükség van arra, hogy legyenek eszközeink, amelyekkel monitorozni lehet minden egyes hulladék szállítmányt, még a nem veszélyes hulladékok szállítását is. Éppen ezért nagyon örülünk annak, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségi jelentésnek, amely az EU belüli, illetve az EU belső és külső határai átlépő hulladékszállítmányokról szól, mert ebben nem csak a veszélyes hulladékról van szó, hanem a nem veszélyes hulladékról is, ezért itt már tényleg egy globális képet kapunk. Itt különösen fontos a vas, a papír és a műanyag hulladék exportjára vonatkozó rész a jelentésben. Itt a harmadik országokba irányuló exportról van szó. A jelentésben egyébként négy aspektus van, amit szeretnék kiemelni. Egy. A veszélyes hulladék mennyiségének növekedése. 2000 és 2008 között az Európai Unión belül 46%-os veszélyes hulladék növekedés történt. 2009-ben egy kisebb visszaesés történt, de ez valószínűleg annak volt betudható, hogy a gazdaság ugye válságba került és lelassult. Növekedést mutat tehát a veszélyes hulladék mennyisége és ebből egyértelműen következik, hogy az erőfeszítésünket is meg kell sokszoroznunk a hulladékkezelés tekintetében. Aztán a hulladékkezelésnél meg kell néznünk a származási ország szabályát. 2009-ben a veszélyes hulladéknak több mint 90%-át abban a tagállamban kezelték, ahol maga ez a veszélyes hulladék létrejött. Ugyanakkor vannak olyan országok, például Luxemburg, Szlovénia, Írország, Hollandia, Belgium és Dánia, ahol nagyon magas az export ráta. Magasabb, mint 40 százalék. Ugyanakkor nagyon érdekes az is, hogy ezek közül az országok közül néhány, például Belgium és Hollandia importálnak is igen jelentős mennyiségű veszélyes hulladékot. A harmadik következtetés az az, hogy a legtöbb veszélyes hulladékot a keletkezés országában kezelik, de a határokat átlépő szállítmányok növekszenek, konkrétan megkettőződtek 2001 óta. Ez nem feltétlenül rossz, környezeti perspektívából nézve. Ez tulajdonképpen a közeliség elvével összeegyeztethető, és nagyon bonyolult rendszerekbe nagyon bonyolult rendszerbe illeszkedik a teljes hulladékszállítás és hulladék kezelés, és tényleg az lenne a jó, hogyha a legközelebbi feldolgozó helyre kerülne ez a veszélyes hulladék, még akkor is, hogyha ez egy másik tagállamban van. Van még egy következtetés, ami rendkívül érdekes volt. A jelentésből kiderült, hogy az Európai Unió virtuálisan most már önellátó a veszélyes hulladék kezelésében. Ez azt jelenti, hogy nem függünk nem Európai Uniós országok veszélyes hulladék feldolgozó kapacitásaitól. A veszélyes hulladék szállítás határokon átnyúló részének 90%-a az Európai Unión belül valósul meg, tehát csak egy nagyon kis százalék kerül ki az Európai Unió határain kívülre. Az EU net, im, netto importőrnek számít már 2001 óta a veszélyes hulladék tekintetében. 2001 óta az import 5-10-szer nagyobb, mint az export. És azt is nagyon érdekes megfigyelni, hogy ezek a kereskedelmi áramlatok mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladék tekintetében ellentétes irányba mozognak. Tehát az EU net exportőr a nem veszélyes hulladéknál, és nettó importőr a veszélyes hulladék tekintetében. Ami pedig az illegális hulladékszállítást illeti, hát itt egy hatalmas kérdőjel szerepel a rendeletünkben. Bizonyos szállítmányokat tiltanak az Európai Uniós jogszabályok, például, hogy fejlődő országokba nem lehet kivinni veszélyes hulladékot, illetve az EU-n és EFTA-n kívüli országokba nem lehet veszélyes hulladékot exportálni, erre egyértelmű tiltás vonatkozik. De még akkor is, hogyha megnézzük a hivatalos adatokat, akkor azt látjuk, hogy egészen könnyű arra a következtetésre jutni, hogy az illegális hulladékszállítás tulajdonképpen nem játszik semmilyen jelentős szerepet. Összesen 400 illegális szállításról számoltak be a 2009-es évben. Tudjuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, és azok a nyomozások, amiket az Impel elvégzett, azt mutatják, hogy nagyon sok illegális hulladékszállítási csatorna működik az Európai Unióban. Úgyhogy ebben a tekintetben megpróbáljuk az ellenőrzéseket megszorítani a hulladékszállítás tekintetében mindenhol az Európai Unión belül, és ez benne is van a jelentésünkben. Elég sok lehetőségünk van erre, vannak eszközeink, és reméljük, hogy egy jogalkotási kezdeményezés is elindul majd a következő év elején, amely megszigorítja majd a hulladékszállítási követelményeket. Bizonyos intézkedéseket már most meghoztunk, a veszélyes hulladékszállítás kapcsán, különösen az elektronikus hulladék, illetve a gépjárművekkel kapcsolatos hulladék tekintetében, ugyanis ezek sokszor összekapcsolódnak a legális csatornákkal. Az új irányelv megfordította a bizonyítás terhét a hulladék tulajdonostól az exportőr irányába. Tehát az elektronikus hulladék és az elektronikus berendezések esetében neki kell bizonyítania azt, hogy az elektronikus berendezések nem számítanak elektronikus hulladéknak. Ami pedig a használt járművekre vonatkozó irányelvet illeti, a már nem használatos járművekre vonatkozó irányelvet illeti, itt létezik ugyan tagállami export, de megvannak azok az irányvonalak, amelyek már alkalmazásra kerülnek, és ezek tehát már hatályban vannak 2011. szeptembere óta. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy mindenki számára érdekes és hasznos mindez a munka, amit elvégeztünk a tanulmányban, és hogy a tanulmány következtetéseit mindenki érdekesnek találja. Nagyon örülök annak is, hogyha kérdéseket tesznek fel, és meg is próbálok ezekre válaszolni. Hogyha valakinek javaslata, megjegyzése van, akkor azt is szívesen fogadjuk annak érdekében, hogy a jelentési folyamatunk hatékonyabb legyen. Jackie the floor is the executive director. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Környezetvédelmi Ügynökség képviselője következik. It's great pleasure to be here. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, nagy örömmel jöttem. A jelentésünk példányát megtalálhatják a hulladék mozgásáról az EU határain belül is azon kívül, és azon túlmenően, amiről már a bizottság beszélt, én e, egy hosszabb időszakot e, fedünk le ebben a jelentésben, és tendenciaként kezeljük ezt a helyzetet. Valóban nő a hulladékmozgás mind az EU tagállamokon belül, mind az EU-n kívül. Elég érdekes számokat láthatunk, hogyha megnézzük az elmúlt 10-11 e, évet 99-től 2011-ig, meglát, azt láthatjuk, hogy vas, acél, réz és nikkel hulladék exportja megduplázódott, az értékes fémek exportja, hulladék exportja háromszorosára nőtt, a műanyagoké pedig ötszörösére. Persze kérdés, hogy mennyire hatékonyak ezek a mozgások. A veszélyes hulladékok mennyisége megduplázódott az elmúlt évtizedben. Tehát mindenképpen érdemes megmondani, kimondani, hogy miért is van ez így, és hogy hova megy a hulladék. Természetesen az EU határokon átmenően a jobban rendelkezésre álló hulladék tárolási, elhelyezési vagy feldolgozási üzemek felé megy a hulladék, és ez így mindenképpen pozitívum. Ezen kívül a hulladék szállítmányt a termelés növelésére is lehet használni. Hogyha ez történik, akkor ez mindenképpen pozitívum, hiszen nem szűzforrásokat kell felhasználni a termeléshez. Tehát a gazdasági hatékonyság szempontjából ez pozitívum. De vannak kockázatok a magával a szállítással kapcsolatban, amely környezetvédelem szempontjából kockázatos, és még inkább a célország szempontjából. Tehát a jelentésben feltettük a kérdést, és általában öm, a munkánk során, hogy a célország örül-e annak, hogy fel kell dolgozni ezt a halladékot, és biztonságosan tudja ezt feldolgozni. Hiszen, hogyha egy termék olyan országba kerül, ahol nincsen megfelelő facilitás vagy lehetőség, akkor ez kockázatos. Ha megnézzük, hogy a jelentésben lefedett időszakban mik a tendenciák. Nos, az okai ezen jelenségeknek egyrészt a belső piac kialakításával nagyon megnőtt a határokon átnyúló mozgás minden termék tekintetében, a hulladékra is igaz ez, és természetesen a világban is megnőtt a kereslet, tehát jó, jó okai is vannak annak, hogy miért nőtt meg a hulladék szállítása, a hulladék mozgása és nagyon sok harmonizációval szigorúbb szabályokat vezettünk be a hulladék kezelésére, és ezért új megközelítést kellett bevezetni a hulladék kezelésére. Komoly összegeket fordítottunk a hulladék lerakást tól a hulladékfeldolgozás felé, tehát néha a hulladékkezelési infrastruktúrát is újra kell értékelni ezen keretek között. Tehát hogyha egy országban nincsen megfelelő infrastruktúra, az exportálja azon ország felé, ahol jobb az infrastruktúra, ez rövid távon jó megoldás lehet. Vannak nem szabályozási jellegű ö, tényezők is, maga a gazdasági növekedés bizonyos országokban, és a kereslet egyes anyagok iránt. Ázsia biztos, hogy nagyon sok műanyag hulladékot felvesz tőlünk, és ezt mindenképpen nyomon tudjuk követni és hogyha újra használjuk a hulladékot és energiát termelünk belőle, ez rendkívül pozitív szintén. Nos, mik a közös tényezők és mozgatóerők? Hogyha megnézzük a hulladék kategóriák közötti helyzetet, nagyon nagy különbségek vannak a szállítmányok között. Ami a veszélyes hulladékot illeti, ez nagy mértékben az EU-n belül marad, leginkább or- szomszédos országokba kerül. Tehát vannak veszélyes hulladékszállítmányok, de ö, nemzeti ö, szinten döntenek leginkább, és néha ö, előnyösebb, hogyha egy szomszédos országba átszállítják, ennek előnye van, ezért döntenek így. Ö, néha mondjuk ö, a határ másik oldalán lévő feldolgozó üzem közelebb van, mint a saját országon belüli másik lehetőség, de ami a nem veszélyes hulladékot illeti, akkor annak nagy ö, része az EU-n kívül re megy, például Ázsiába, és ez igaz például a műanyag hulladékra is, és ez csak azt mutatja, hogy a ö, kereslet megnőtt, és emiatt megnőtt a ö, hulladék ára is, és tehát az újrafelhasználási célkitűzéseken túlmenően valóban másként kell majd eljárnunk, hiszen ami az újrafelhasználási célkitűzéseket illeti az irányelvben, ez ösztönzést jelentett a kínálat szintjén, tehát nagy, megnő a piac, nagyobb lesz a kínálat és a kereslet is, és de dinamikusabbá válik a piac, és mivel nagy a kereslet, ezért megnő a, a hulladék mozgása is. Ami a nem veszélyes hulladékot illeti, az acél és vas hulladék mm, azt hiszem, hogy 18 milliárd eurós értékű 2011-ben, tehát rendkívül fontos értékű összegekről van itt szó, ezt érdemes megvizsgálni. Ami magát a kereskedelmet illeti, természetesen meg kell néznünk, hogy milyen komoly kárt okozhat ez a környezetnek. Szeretnék az elektronikus hulladékról beszélni, az e-waste-ről, ez veszélyesnek van besorolva, és illegális, tehát egy EU tagállamnak nem OECD tagállamba exportálnia. Az EU adatban két hiányosság van ezzel kapcsolatban, de ö, utalások vannak arra, hogy az EU hulladékának egy komoly részét Nyugat-Afrikába, Ázsiába exportálják, de nem elektronikus hulladékként, hanem használt áruként. És ez egy igazi kérdés itt, hiszen hogyha használt termékként exportálunk valamit, amit mondjuk Afrikában vagy Ázsiában felhasználhatnak, egy, egy idő után mégiscsak hulladéká fogott válni, tehát nem tudjuk ezt elkerülni ezt a problémát, csak elhalasztjuk. És próbáljuk ezt kihangsúlyozni egy filmben, amit a Planet Racing címmel tettünk közzé. Ez elképesztő, hogy 40 ezer tonnányi hulladék található Indiában az utcákon, ahol ö, puszta kézzel próbálják ezeket feldolgozni, tehát egyszerűen rendkívül nagy szükség van arra, hogy az EU ezzel kapcsolatban lépéseket tegyen. Az elektronikus hulladék tehát értékes, és ugyanakkor sokba kerül feldolgozni, tehát fel kell mérnünk, hogy hogyan tudunk ösztönözni arra, hogy az elkerüljük, hogy a fejlődő országokban informális ágazatok dolgozzák fel ezt a hulladékot és hogyha valaki ki akarja kerülni a legális szállítmányokat, és olyan helyekre küldi a hulladékot, amely nem biztonságosan dolgozza fel, ezt mindenképpen el kell kerülni. Nos, az EU-n belül elég sok elektronikus hulladékot begyűjtenek, de nem dolgozzák fel, tehát valahova mégiscsak kerül ez a hulladék. Hogyha megnézzük, hogy milyen legális hulladék mozgások vannak, illegális mozgások vannak. Ez szintén természetesen hátrányos azok szempontjából, akik követik a szabályokat. Úgyhogy mi foglalkozunk a bizottság által ajánlott javaslatokkal, és harmonizálni tudjuk, próbáljuk a tevékenységeket. Fontos felírni az illegális mozgás ellen. Be kell sorolni a típusokat, be kell vonni az érintett szervezeteket és más entitásokat, hogy megpróbáljuk ellenőrizni, hogy hogyan tudjuk az illegális hulladék kereskedelmet és hulladék exportot visszaszorítani. Végül pedig, ami a tájékoztatást illeti. Rendkívül nagy szükség van arra, és ezt itt megismételném, hogy hogyan tudjuk benyú, begyűjteni például a határon átnyúló hulladékkereskedelemre vonatkozó adatokat természetesen ennek költsége van. Hogyha megnézzük az adatokat a jelentésből, azt látjuk, hogy a tagállamok eléggé pontatlan rendszer alapján, a bázeli egyezmény alapján nyújtják be az adatokat, de az exportőröktől sokkal részletesebb adatokat kapunk a célországokból és bizonyos országok az Európai Hulladéklista Kódex alapján sokkal pontosabban tud jelentést tenni, és ezzel kapcsolatban komoly erőfeszítéseket tesznek. Tehát én mindenképpen ösztönöznék rá, hogy a rendszeres jelentéstételt és az európai adatok közzétételét ezen kódexek alapján tegyük meg. Természetesen a veszélyes hulladék áramlatokat így könnyebben tudjuk nyomon követni, és segít abban, hogy megnézzük, hogy a határon átnyúló mozgásokban mennyire követik az európai szabályokat. Folytatni kell tehát az erőfeszítést. Azt gondolom, hogy a veszélyes hulladék szállítmányozásához nagyon komoly technológiára van szükség, ami nem mindenhol áll rendelkezésre, és ezért beszélünk néha az exportról. Tehát, hogyha továbbra is nő ennek a mennyisége, annak még nagyobb következménye lesz Európa számára. Hogyha nem gyűjtjük be ezen forrásokat, hogy a saját gazdaságunkban felhasználjuk, az konkrétan komoly probléma lesz bizonyos anyagoknál 4%-os ez az arány. Nem azért, mert a vállalatok nem is próbálják ezt megtenni, hanem azért, mert bizonyos elemek úgy ötvözöttek, hogy utána már nem lehet a hulladékból visszanyerni őket, tehát technológiai problémák is vannak. Ettől még tény az, hogy hogyha a hulladék irányelvet jobban alkalmazzuk, akkor az újrafelhasználási kínálat is nő, tehát hogyha az EU-n kívül nő a kereslet, ugyanakkor a saját keresletünkre is gondolnunk kell. Tehát ez egy nagyon összetett lánc, és mindenképpen érdemes végig gondolni, hogy hogyan tudjuk a szakpolitikákat jobban integrálni, hogy ebben segítsünk a helyzeten. Igen, üzleti modelleket kell kialakítani, amelyel csökkentjük a hulladék mennyiségét, és megfelelően kell feldolgozni a hulladékot, ezen javítani kell, de ezt a nagyon összetett interakciót a hulladékirányelv és annak következményei között és az erőforrás hatékonyság célkitűzések között mindenképpen át kell gondolni. Köszönöm az idejét, elnök úr, köszönöm mindenkinek az idejét és a figyelmet. Köszönöm szépen, most pedig szeretném átadni a szót Tucsinszka asszonynak a szót, aki az Impel hálózat elnöke. Tessék, szóljon ön is hozzá. Nagyon szépen köszönöm szeretnék köszönet mondani azért, hogy meghívtak bennünket is ide. Örömmel osztom meg az Imper munkájának eredményeit. Az Euró... Ez egy európai hálózat, amely az európai közvédelmi jogszabályok végrehajtásával foglalkozik. Jelenleg 46 tagunk van, 32 országból, tehát itt arról van szó, hogy önkéntes alapon működnek együtt környezetvédelmi hatóságok, hiszen ez plusz értéket képvisel a feladataink mellett, amit illetékes hatóságként elvégzünk. 1992 óta tevékenykedünk, tehát 20. évfordulónkat ünnepeltük ebben az évben. Ezek a kérdések, amelyek jelenleg a napirenden vannak, azok részei voltak már a munkaprogramunknak az elmúlt négy évben, és úgy gondolom, hogy ez az elkövetkező három év munkaprogramjának is prioritását fogják élvezni. Sofia Tocsinszka vagyok, én vagyok az elnök ennek a hálózatnak, Svédországban elkezdtem, Madagosz kollégám is itt van velem. Ő a svéd felügyelet vezetője. Az Impelen belül a, e, foglalkozik a különböző szállítási kérdésekkel is, illetve a projektekkel is, amelyek a végrehajtáshoz kötődnek. azt vizsgáljuk, hogy eh, a megfelelő szabályok alapján eh, zajlik-e a szállítás. Lehet, hogy nem a legfontosabb, amiről beszélnünk kell most, de nem arra kell beszélni, hogy egyik irányba vagy másik irányba szállítunk-e, de meg kell vizsgálni helyszínen eh, ezeket, és meg kell vizsgálni azt, hogy maga a szállítás helyesen folyik-e. Nagyon röviden majd fe, meg fogom kérni a projektmenedzsert is arra, hogy konkrétan emelje ki a jelenlegi munka részleteit. Engedjék meg, hogy általános eredményekről számoljak be. Hulladékszállítás, illetve határokon átnyúló hulladékszállítás. Számos projekt van ezzel kapcsolatban. 2000-től kezdve számos projekt volt, és milyennek a tartalma. Megállapodunk a felügyeleti rendszerről, ezek ütemezéséről, és adatokat gyűjtünk be. 2012-ben több mint 8000 vizsgálatot folytattunk le a végrehajtási akcióprogram kapcsán. EU-n belüli szállítmányokkal is foglalkoztunk, de olyan szállítmányokkal is, amelyek az Európai Unió területén kívülről érkeztek, vagy oda mentek. Mit tudunk kiemelni első eredményekként? Tudjuk azt, hogy a vizsgálataink alapján a szabályok megsértése ezen projektek kapcsán hasonló szintű, mint az elmúlt években. Vagyis a szabálysértési ráta, ha úgy tetszik, 20% körüli, tehát 20%-a a vizsgálatoknak bizonyos fajta szabálysértést tárt fel a szabályokat, illetőleg két kategóriába lehet felosztani ezeket a szabálysértéseket. Az egyik az EU belső területét illeti, az EU belüli területet, ahol a szállítási dokumentáció hiányos, nincsenek meg bizonyos adatok. Amikor az Európán kívüli szállítmányokról van szó, akkor itt a fő aggály olyan gondok merülnek fel, amelyek eh, olyan anyagok helyenek meg, amelyeket nem lehet importálni. Ezt már az előttem szólók is említették, milyen hulladékról van itt szó. Elektronikus ö, eh, eh, szállít, berendezésekről, illetve életciklusuk végét elért termékekről. Gyakran ezt átcímkézik, hogy újra felhasználható termékek, de ezek voltak a fő eredményei a vizsgálatnak. Ezen szállítmányok mellett 41 szállítmányt leállítottunk, tehát nem mentek tovább ezek a szállítmányok. Számos esetben egyfajta repatriáció történt, de majd Kéti fog erről konkrétabban beszámolni. Milyen fajta következtetést tudtunk levonni ezen tevékenységekből? És mit kívánunk már jövőben tenni? Először is úgy véljük, hogy annak a puszta ténye, hogy együttműködünk a tagjainkkal, az mindenképpen ösztönzőleg hat a vizsgálatokra, ez egy pluszértéket képvisel már. Természetesen sokkal több vizsgálat folyik a hatóságok részéről is, de a projekt maga egyfajta szisztematikus és közös megközelítést eredményez. És ez mindenképpen egyfajta prioritást jelent a jövőben is számunkra. Ami ugyancsak fő jellemzője volt, és talán ezt mi nem emeltük ki a vita során, az az volt, hogy együtt kell működnünk a többi illetékes hatósággal is, úgy, mint az ügyészségekkel, a rendőrséggel, vagy a kikötői hatóságokkal. A szoros és jó együttműködés nélkül a vizsgálat lánca meg fog szakadni, ezt nem tudjuk majd megfelelően elvégezni. Tehát mindenképpen szorosan együtt kell működni velük a projektünk során. Egy másik elem, ahol úgy gondoljuk, hogy lehetné, lehetne még növelni a hatékonyságot, ez a úgynevezett upstream, tehát nem csak a hajókon, a, a kikötőben található szelekményeket kell megvizsgálni, azt kell megvizsgálni, hogy honnan származik maga a hulladék, a hulladékfeldolgozókból, tehát ez is egy része ennek. Az utolsó pont, amely a napirendünkön van, és amit szeretnénk erősíteni, ez az együttműködés eh, a, azon országokkal, azon országok környezetvédelmi hatóságaival, amelyek problémás hulladékot eh, kapnak. Tehát eh, nyugat-afrikai országokban is jelen vagyunk, van egy hálózatunk a dél-kelet-ázsiai országokkal is, tehát ezek olyan kérdések, amelyek véleményünk szerint lényegesek számunkra. Tehát mindenképpen szeretnénk ezeket is megvizsgálni. A közös tevékenységünket is növeltük. Persze az erőforrások, amik rendelkezésre állnak, ezek kicsit az be lekorlátozzák, a korábbi munkákról szóló jelentéseink elérhetőek a www.impel.eu honlapon, és minden általam említett példa benne van ebben. Hogyha megengedi az elnök úr, akkor a projektmenedzsernek adnám át a szót, hogy emeljen ki néhány fő pontot a jelenlegi végrehajtási közös vizsgálatról. Köszönöm szépen a prezentációt és Kéti, a projektmenedzser fog hozzászólni. Ahogy Sofia is elmondta, ez a projekt megmutatja nekünk azt, hogy az Európai Unión belül hol állunk a végrehajtással. Három hónaponta kilenc napos ilyen vizsgálat van. A 2012-es adatokat még most kapjuk meg. 23 országtól kaptunk eddig adatokat, és összességében 8023, 823 ilyen vizsgálat volt, és 110 vállalatot ellenőriztünk, és ahogy Szofia is említette, 20%-os volt a szabálysértési ráta. A vállalati vizsgálatoknál 29% volt a szabálysértési ráta, tehát az is mutatja, hogy érdemes növelni a vizsgálatokat. 1127 eh, eh, vizsgálat eh, esetében információk alapján jártunk el, 15 ezer esetben kül, külső vizsgálatra volt szó, és 4 ezer pedig találomra történt. Megvizsgáltuk azt, hogy melyek a legsúlyosabb esetek, és azt láttuk, hogy a életciklusokat elért berendezések esetében az elektronikus hulladéknál voltak gondok. Azt láthattuk, hogy nem OECD országokba mennek a szállítmányok, legfőképpen Kínába, és a nyomakövetési tevékenység kapcsán 91 úgynevezett repatriáció volt, amikor a származási ország visszaküldtük a hulladékot, 89 büntetés volt, 13 esetben pedig ügyészségi eljárás indult. működünk más szabályozó hatóságokkal, 5500 olyan eset volt, amikor a rendőrséggel együtt működtünk, és 3800 esetében az ügyészséggel dolgoztunk, illetve vámhatósággal együtt működtünk együtt. Résztesen még nem tudtuk kielemezni az adatokat, mert még folyamatosan érkeznek az adatok, de az információn alapuló a vizsgálatok voltak többségben, de a találomat történt vizsgálatok is ennyire fontosak a szállítmányokkal kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig akkor a vendégeink előadták prezentációjukat, tehát láthatjuk most már azt, hogy erőforrásokról van szó, nyersanyagokról van szó, amelyeket Európán kívülre szállítanak, és a nyers anyag hatékony Európát is érinti ez, és úgy gondolom, hogy úgy gondolom, hogy ezen a területen új munkahelyeket is lehetne teremteni, tehát néhány dolgot el lehetne itt végezni, tehát hogyha konkrét módon a hulladék területén végrehajtanánk ezeket a megfelelő intézkedéseket, akkor 400 ezer új munkahely teremtődhetne, tehát ami nem csak környezetvédelmi szempontból lehetne jó, hanem másfajta szempontokból is, például a nyersanyag szempontjából, tehát iparpolitikai szempontjából is jó lenne ez, akkor az a környezetvédelem szempontjából is jó lenne ez természetesen, de munkahelyek teremtése szempontjából is jó lenne ez. Van néhány hozzászólási kérelem, és Vittorio Pródi lesz az első, majd Kathleen van Bremt, és Linda McEwen, és még üdvözöljük az első egy körünkben, Krista Klászt. Vittorio Pródi, szó. Grazie Presidente, e grazie anche alla... Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönjük szépen minden egyes előadónak is, hogy beszámoltak a munkájukról, beszámoltak a jelentésről. Az elnök úr megjegyzéséhez szeretnék csatlakozni, és szeretném elmondani, hogy a bizottság is nyilatkozott pontosan a tegnapi napon az iparpolitikáról. Tegnap Bározó elnök úr nagyon sok ipari képviselővel beszélt, vagy sok ipari képviselőhöz szólt itt Európában, és terítékre kerültek a hulladékkal kapcsolatos kérdések is. Nagyon fontos, hogy európai szinten koherensen járjunk el ezekben a kérdésekben. A hulladékot nagyon sok esetben valóban tekinthetjük új forrásnak, ez igaz és ennek megfelelően kellene eljárnunk. Tehát nem úgy kell kezelnünk a hulladékot, mint valami értéktelen anyagot, hanem igenis meg kell látnunk a hulladékban rejlő forrás lehetőségeket. Láttuk a különböző változásokat a 2009 es időszakban, hogy mennyivel több a veszélyes hulladék. A növekedés összesen 131% volt 32 7,4 millió tonnára. Azt is látjuk, hogy mennyivel több hulladék kerül ki harmadik országokba, és az Európai Unió 20-27 kal több hulladékot exportál. Nagyon sok esetben merültek fel botrányok is az illegális exporttal kapcsolatban. Az elektronikus hulladék, mint ahogy erről beszéltünk, szintén továbbra is növekszik, és sok elektron, elektromos hulladék kikerül az Európai Unióból, például Afrikába. 93 ezer tonna és összesen 216 ezer tonna elektromos hulladék. Ami ezeket a határokon átnyúló tranzakciókat illeti, ezek folyamatosan növekednek, ezért maga az ügynökség is azt mondta, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy hogyan működnek ezek a veszélyes hulladék szállítmányok. Azt látjuk, hogy óriási növekedés, sőt ugrás van a veszélyes hulladék kitermelésében, ezért új kezelési lehetőségeket is ki kell dolgozni. ami a műanyagot, a papírt vagy a vasat illeti, tehát a nem veszélyes hulladékot, ez főleg Ázsiába kerül. Ezeknek az exportoknak az értéke óriási mértékre növekedett. 2011-ben az Európai Unió 18 millió tonna fém hulladékot szállított ki, összesen 7 milliárd euró értékben, 12 millió tonna papírt, 1,6 milliárd euró értékben, és körülbelül 4 millió tonna műanyagot, 1 milliárd euró értékben. És szeretnék még ehhez a vitához hozzátenni valamit, Ami szintén nagyon fontos kérdés, ez pedig a hajók szétszedése. A bázeli egyezmény alkalmazását figyelembe kell vennünk, és azokat a lehetőségeket is meg kell vizsgálnunk, hogy máshol szét lehet-e szedni ezeket a már nem használatos hajókat. Csak hát, hogyha máshol, akkor feltetnünk a kérdést, hogy hol máshol, és hogy ott milyen körülmények között. És sajnos ezekben az esetekben is sokszor elhanyagoljuk, hogy milyen források rejlenek ebben a hajó szétszerelési bizniszben. Tehát, hogy a szétszerelt hajóknak egy része itt maradhatna Európában, ami környezeti szempontból is jobb lenne, ráadásul nagyon sok anyagot újra fel lehetne használni. Már 20 éves a jogszabályozás a hulladék tekintetében, mint ahogy az imént megemlítésre került, és még mindig nincsenek meg nagyon sokszor a megfelelő normák. Az illegális szállítás növekszik, a veszélyes hulladék kiszállítása növekszik, és a veszélyes hulladéknál külön megemlíteném az elektronikus hulladékot. Az Interpol adatai szerint a szervezett bűnözői csoportok egyre jobban részt vesznek az illegális szemét eladásban. Ebből is látszik, hogy ez egy rendkívül jövedelmező üzletággá nőtte ki magát, már mint az illegális hulladékszállítás. Így ez hozzájárulhat a pénz tisztára mosásához is, ezért egyre nagyobb szerepet próbálnak maguknak megszerezni a szervezet bűnözői csoportok az illegális hulladékszállításban. A nikkel, a vas és a réz esetében, valamint a papír, a karton és a műanyag esetében leginkább Ázsia felé irányulnak a szállítmányok, amelyek viszonylag kevés piaci szereplő között oszlanak el, és az európai gazdaság pedig nem használja ki azokat a lehetőségeket, amelyeket ki kellene használnia ezen hulladék csoportok esetében. Jobban oda kellene figyelnünk a veszélyes hulladék exportjára. Talán létre kellene hozni egy külön ügynökséget, amely csak és kizárólag a veszélyes hulladékkal foglalkozik, és így jobban tudnánk vizsgálni a határokon átnyúló veszélyes hulladék szállítmányokat is. Tehát így fel lehetne térképezni a különböző szállítási útvonalakat, a szállítási piac szereplőit, hiszen nagyon sok itt az árnyék gazdasági vagy fekete gazdasági részesedés. A tagállamokat sokkal szigorúbb szabályokhoz kellene kötni tehát az ellenőrzésben, az auditban és az adatgyűjtésben is európai szintű normákra kellene támaszkodni. És a 14. oldalon ebben a dokumentumban van egy levél, ezzel kapcsolatban is szeretnék valamit elmondani. Tulajdonképpen most akkor mi történik Németországban, vagy miért, miért kerül ez a nagy mennyiségű hulladék Németországba, ha ezt valaki meg tudja mondani? Um, Well, we, we know, I mean, I know from our own environment agency that... Uh, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől tudjuk, hogy különösen az elektronikus hulladék illegális exportja rendkívül nagy probléma. Volt rendőrök is foglalkoznak az ügynökséggel együtt a probléma megoldásával. Két kérdésem lenne. Úgy tűnik, hogy sokan foglalkoznak az újrafelhasználással, és ezzel csak hát elhalasztjuk annak a problémáját, hogy megfelelően felhasználják a hulladékot. Ha exportáljuk, akkor nem újra használjuk. Azt segítene, hogyha kötelezettség lenne, hogy nyilvánosságra hozzuk, hogy hova mm, szállítjuk a hulladékot, mert így mossuk kezeinket, tovább árulják az egyes szereplők a hulladékot, és például tegnap hallhattunk arról, hogy hogyan lehet újrahasznosítani a hajókat. Hát ugyanaz a probléma. A hajó tulajdonos ezt eladja valakinek, aki azt továbbadja valakinek, és mindenki mossa kezeit. És a közvélemény nagyon nagy érdeklődéssel figyeli, hogy mi történik. Leveleket kapok ebben a témában, hogy mi történik a hajókkal, és hogy megfelelően alkalmazzák el a szabályokat. Hogyha nem, akkor a bizalmat elveszítjük, hogyha azt látjuk, hogy Bangladesben gyerekek szedik szét a számítógépeket, hát akkor nem fogják az emberek, az európai polgárok elvinni a szelektív hulladékgyűjtőbe a hulladékot nem tudom, hogy a ö, újrafeldolgozó vállalatoknak vagy az állami hatóságoknak kellene kötelezni az érintetteket, hogy nyilvánosságra hozzák, hogy hova ö, küldik, vagy hova adják el a hulladékot. Krisztek lesz. Spannendes und eigentlich... Igen, ez nagyon érdekes ez a téma, nagyon sajnálatos az, hogy kevesen vannak ide, tehát talán csütörtök délután nem a legjobb időpont arra, hogy erről beszéljünk. Beszéltünk arról, hogy elegendőek-e az ellenőrzések de azt hallhattuk önöktől, hogy sokkal többet is tudnak ellenőrizni, hogy lenne elegendő erőforrás a rendelkezésre áll az önök számára. Maga a hulladék definíciója nagyon különböző lehet, különböző módon értelmezhető ez. A kereskedelem szempontjából két fél szükséges, egy fogadó és egy küldő fél, hogyha mindketten megállapodnak abban, hogy ez nem hulladék, hanem áru, akkor hol kezdődnek meg a vizsgálatok, és ki az, aki a definíciót tulajdonképpen megalkotja, értelmezi, annak érdekében, hogy ne legyen itt félreértés, akkor, amikor a hulladék szállításáról van szó az Európai Unióban. Az Európai Unióban a hulladék lerakása egyeteműen szabályozott, nem, nem lehet egy dolgot leadni a szeméttelepen, aztán az értékes dolgokat pedig kivenni a hulladékból. Nem elég az, hogy csak a dokumentumokat ellenőrizzék, hiszen tudjuk, hogy ez nem mindig jelent igazat, tehát mindenképpen helyi ellenőrzésre van szükség. Honnan kapnak támogatást a helyi hatóságoktól, akik a tökből, és kapnak-e a fogadóknál is támogatást, hiszen őket is be kell vonni, hiszen nekik is el kell mondani azt, hogy nem helyes az, hogy az ilyenfajta hulladékot elfogadják. Tehát számos kérdés van ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen. Utolsóként, de nem utolsó sorban szakértőnk elektronikus hulladék területén, de más területen is, Kathleen van den Bremt. Nagyon kedves az, hogy eh, egy szakértőnek nevezett engem, de valóban el kell mondjam, hogy nagyon lelkes követője vagyok ennek a témának, és van egy kérdésem is ezzel kapcsolatban. Hát nem igazán leszünk boldogok eztől a jelentéstől és ezektől az adatoktól, és a felszólalók is elmondták azt, hogy nagyon furcsa az, hogy egy olyan gazdaságban, amikor nyersanyagra van szükségünk, akkor elpocsékoljuk ezeket a, az elektronikus hulladékokat, és megmaradunk az illegális exportok helytelen útján. Az úgynevezett új irányelvet áttekintettük, valóban nagyon küzdöttünk a tanácssal szembe, küzdöttünk azért, hogy különböző dolgokat be lehessen vezetni, ami az export, exportot még nehezebbé teszi, még jobban lehet ellenérizni. Tehát a három felszorolótól, a három vendégtől kérdezem azt, hogy az úgynevezett V irányelv elérje azt, hogy valóban ez az elektronikus hulladék Európában maradjon, vagy többet kell -e még tennünk? Mert hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy az elektronikus hulladék az veszélyes anyának minősül. Azt is hallottam, hogy Belgiumban és Hollandiában az Antwerpeni kikötőben, egyébként szabadidőben Antwerpeni kikötő igazgató tanácsának tagja vagyok, és nagyon keményen dolgoztunk ott is azért, hogy az elektronikus hulladékok exportját megszüntessük, de azt látom, hogy az Antwerpeni hikötőben, nekem Rotterdami hikötőben is, és el kell mondjam elnök úr, hogy az ön hazájában is, azt láthatjuk, hogy importálnak hulladékot, és ez nem e, jelentéktelen. A kérdés az az, hogy milyen fajta hulladék e, e, itt a mérvadó. Azt láthatjuk, hogy itt esetleg ugyanúgy elektronikus hulladék van, és úgy gondolom, hogy európai szinten érdemes lenne ezt is megvizsgálni. Elnök, köszönöm szépen! Ki szeretne válaszolni? Az Európai Bizottság először? So, um, first, uh, well, uh, Mr. Prodi has. Először is Prodi úr hozzászólt, és különböző kérdéseket vetett fel. Van valami, amit különösen szeretnék kiemelni. Aggaszt minket az értékes anyagok, értékes hulladékok exportja harmadik országok felé. Egyértelmű, hogy ez az erőforrás hatékonysági célkitűzésünkkel ellentétes, és ami a politikánkat illeti, a nyersanyagokkal kapcsolatban ellentétes ezzel is. Ez káros a gazdaság szempontjából, a környezet szempontjából, de azt mondanám, hogy két fő aspektust kell figyelembe venni. Az első, az értékes hulladék exportja csak egy része a problémának. Még aggasztóbb az a tény, hogy a hulladék kezelési rendszerek az EU-ban egyértelműen szuboptimális módon működnek. Nagyon tágtere van még annak, hogy javítsunk a hulladékkezelés szintjén az EU-n belül. Nem tudom, hogy látták-e a legutóbbi tanulmányokat az önkormányzati hulladékkezelésről az Európai Unióban. Ezt az Eurostat idén márciusban, ha jól emlékszem, tette közze. Rendkívül érdekes ez a tanulmány, hiszen azt mutatja, hogy az a háztartási hulladék területén a legfőbb opció az Európai Unióban a hulladék lerakat, hiszen a háztartási hulladéknak körülbelül a felét lerakókban helyezik el. Tehát a jelenlegi rendszerben ahelyett, hogy ezt a hulladékot erőforrásként kezelnénk, ehelyett egyszerűen egy gödörbe öntjük azt. Nyáron, augusztusban közzétettünk egy eredménytáblázatot a tagállamok teljesítményéről a háztartási hulladék kezelése tekintetében. És érdekesen azt mutatja ez az eredmény, hogy több mint tíz tagállamban a hulladék lerakati arány a háztartási hulladékban több mint 75 százalékos. Tehát az összes háztartási hulladék nagyon nagy részét egyszerűen csak a hulladék lerakóban rakják. Ez egyértelműen ellentétes az erőforrás hatékonysági stratégiánkkal. Ami a veszélyes hulladékot illeti. Szeretném elmondani, hogy a veszélyes hulladék szállítmányozása az Európai Unión belül nem a fő probléma. Mind a bizottsági jelentés, mind az ügynökség jelentése azt mutatja, hogy megfelelő okai vannak annak, hogy határon átnyúlóan szállítsunk veszélyes hulladékot az EU-n belül, hiszen általában az ilyen jellegű hulladékok feldolgozására eléggé összetett és drága létesítményekre van szükség, amelyre nincsen minden tagállamban lehetőség. És ez hozzájárul ahhoz, hogy optimálisan kezeljék a veszélyes hulladékot, az a tény, hogy határon átnyúlóan ö, tudják feldolgozni azt. Úgy gondolom, hogy megint csak van egy másik aspektus, amely szintén inkább fő aggályra ad okot. A veszélyes hulladékok illegális dömpingje tagállamokban. Illegális lerakata. Tudjuk, hogy erre van példa. Bizonyos tagállamokban megfelelően ellenőrzik és felügyelik a veszélyes hulladék útját, de nap mint nap kapunk panaszokat, petíciót, amelyben arra találunk utalást, hogy a veszélyes hulladékot még továbbra is illegálisan is lerakják, feldolgozás nélkül bizonyos tagállamokban. Ami McAven képviselő kérdését illeti, Egyetemű, hogy az egyik alapfeltétel ahhoz, hogy javíthassunk az Európai Uniós hulladékkezelésen az, hogy szelektíve gyűjtsük be a hulladékot, ez a legjobb megoldás környezetvédelmi szempontból, és ez valóban megfelelő alapot kínál az újrafelhasználási rendszerekhez, egyértelmű a hulladék keretirányelvből is mindez. Klász asszony kérdése. Azt gondolom, hogy alapvetően konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy az elektronikus hulladék és az élettartam végén levő gépjárművek a legfőbb aggasztó terület, a legfőbb probléma. Van Bremt asszony azt kérdezte, hogy elége a felülvizsgálat. Mi azt reméljük, hogy elég lesz. Az biztos, hogy ez előrelépés lesz. Ami a bizonyítási teher megfordítását illeti, azt gondolom, hogy ez potenciálisan hasznos eszköz lesz. Persze minden attól függ, hogy a felővizsgált irányelvet hogyan fogják végrehajtani a tagállamokban. Részünkről az a szándékunk, hogy iránymutatásokat adjunk ki arra vonatkozóan, hogy hogyan kell értelmezni és végrehajtani az új irányelvet, és más ezen problémákra biztos, hogy ki fogunk térni, és azt gondoljuk, hogy szeretnénk, hogyha a tagállamok előrelépnének a végrehajtással. Végül pedig rendkívül aggasztó a helyzet az End of Life Vehicles területén, tehát az élettartam végén lévő gépjárművek területén, az Eurostat címkék alapján tudnunk kell arról, hogy hol vannak ezek a gépjárművek. Nagy hiányosságok vannak ezen a területen. A hulladék gépjárművek exportja, tehát a használt gépjárművek exportja szintén komoly tényező, és mint már említettem, kiadtunk egy iránymutatást az export ellenőrzésről a használt gépjárművek tekintetében. Ez egy önkéntes eszköz, de mint ahogy azt bejelentettük, és a bizottság munkaprogramjában benne lesz, szeretnénk ellenőrizni ennek a joganyagnak és több joganyagnak a helyzetét, és az ILV irányelv is ide fog tartozni. Értékelni fogjuk ennek a helyzetét, és hogy mennyire megfelelőt, ez egy fitness checket fogunk elvégezni ezen a területen, ezen az irányelven, hogy miért van ilyen rendkívül nagy végrehajtási hiány Köszönöm szépen, szeretne még valaki reagálni? Igen, tessék. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kérdéseket. Az Impel szempontjából arra következtettek, hogy a kérdések, amiket feltettek, azok mind a politikára, mind pedig a jelenlegi végrehajtására vonatkoznak a jogszabályoknak. a megjegyzéseimet szeretném arra a részre koncentrálni, ami a végrehajtásra vonatkozik, hiszen ez a fő feladata az impelnek és az impel tagjainak. Azok a pontok, amiket kiemeltek, az az volt, hogy megvannak-e a jogszabályok, amelyek a környezetet védik. Igen, ez, ezek megvannak, és a környezetvédelmi hatóságok ezeket nagyon komolyan veszik, és megteszik a megfelelő intézkedéseket, és meg lehet találni módját persze annak, hogy ezt javítani lehessen. Vannak más elemek is, ezek gazdasági tevékenységek, amelyek nem illegálisak, azonban itt sokkal nehezebb ezeket kiválogatnia az illetékes környezetvédelmi hatóságoknak, hiszen a direkt vizsgálatnál nagyon szorosan itt kell működnünk a többi illetékes szabályozó hatósággal, és talán meg kell találni módját annak is, hogy erősíteni lehessen ezeket a feladatokat, a hatosak, hiszen a, hiszen a hulladékszállítás vizsgálata nem igazán élvez top prioritást munkájuk során. Mit tehetünk még annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet? Hogyan lehet szorosabb kapcsolatot kiépíteni, hogyan lehet kapacitást felépíteni, hogyan lehet felhívni a figyelmet az érintett országokban, ahol hulladékot importálnak és illegálisan szállítanak hulladékot. A bázeli egyezmény már egyfajta keretet ad, eszközöket ad arra, hogy be lehessen tartatni a korrekt szállítást, viszont nekünk is meg kell találnunk Dél-Kelet-Ázsiában a partnereinket, és azt látjuk, hogy ezek a partnerek eléggé gyengék, tehát mindenképpen előnyöt elveznék annak, hogyha megfelelő hálózatok által növelnénk a végrehajtási kapacitásukat. Végezetül úgy vélem, hogy sikerült előre lépnünk, és a környezetvédelmi hatóság munkáját sikerült jobbá tennünk, vagy legalábbis jobbak az eszközeink akkor, amikor már megtörtént a felülvizsgálat az irányelvnek, tehát például olyan szákmányok esetében, amelyekről feltételezzük, hogy hulladékról van szó, pedig áruként vannak feltüntetve. Tehát ezeket a szájtmányokat is tudjuk ellenőrizni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden szeretnék néhány specifikus kérdést megválaszolni a jelentéssel kapcsolatban, és utána néhány általános kérdést uh, megnézni. Hát, hogy miért Németországban? Azért, mert ott előreadott a technológia, megvannak a megfelelő feldolgozási lehetőségek, a létesítmények, van a kapacitás, tehát ezért, uh, ez olyan egyszerű válaszom arra, hogy miért megy annyi hulladék Németországba. Ami az iparpolitikákat illeti, nagyon nagyok a különbségek tagállamról tagállamra nézve, és hogyha megnézzük például azt, hogy milyen érték rejlik ezekben a hulladékokban. A 23. oldalát kell megnézni a jelentésnek, akkor ott láthatjuk, hogy nagyon jelentős értékekkel bír mindez, még az EU-n belül is a különböző hulladékszállítási áramlatoknál. Ezt az értéket sokan nem ismerik fel, és ez is probléma már önmagában nézve. Úgyhogy erről is nagyon hosszú vitát kell le folytatnunk. Az energiaárak nagyon magasak, és a hulladék égetésnél ezt figyelembe kell venni, és hogyha megnézzük, hogy a hulladékért mondjuk mennyi pénzt lehet kapni a hulladékpiacon, akkor már is egyértelműek azok a trendek, amelyeket a 23. oldalon lehet látni a jelentésben. Úgyhogy számomra nem lenne meglepő, hogyha tovább folytatódnának ezek a tendenciák. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést, értettem, hogy mire utalt. Dániában is látható az, hogy csak úgy körbejárnak a kis teherautók, és bármit elfogadnak, befogadnak, amit el lehet égetni. Hát megvan a pozitív és a negatív oldala is a hulladékégetésnek. Aztán a bázeli egyezménnyel kapcsolatban igazából ez egy megfelelő kódex, ez megfelelő keret, de volt probléma az adatszolgáltatással, ezért a felülvizsgálatnál azt kértük, hogy egyfajta kódolt adatbeszolgáltatás történjen meg méghozzá éves szinten. Hogyha megnézik a jelentést részletesebben, akkor az is nagyon érdekes, hogy milyen adatok hiányoznak, és a németek is elkészítettek egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, és hát az is látszik, hogy azért mennyi hulladékot őrizgetnek pincéke meg padlásokon, amiről nem is tudunk. Nagyon sok színes tévé például Afrikába kerül, ezek rossz minőségűek, ezek nem sokáig fognak működni, tehát előbb vagy utóbb hulladékká válnak valahol, mondjuk egy kis afrikai faluban, ahol nagyon kevés pénzért valaki veszélyes körülmények között fogja ezt szétszedni vagy feldolgozni, mint hulladékot. Tehát ezek is tulajdonképpen értékek, és ezért jó lenne, hogyha a megfelelő kódrendszer alapján megfelelő adatgyűjtés lenne. Ezek az adatok alapján megvalósuló ellenőrzések rendkívül fontosak tehát több lényege kellene, hogy legyen ezeknek az adatszolgáltatásoknak, hogy ezek fókuszáltabbak legyenek, és így akkor az ellenőrzéseket is hatékonyabbá és fókuszáltabbá lehet tenni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az új irányelv tényleg segíteni fog ezen, mert több információt kapunk, és akkor hatékonyabbak lesznek az ellenőrzések is. Aztán asszony kérdésére szeretnék rátérni az ellenőrzés kapcsán. A jó információ a megfelelő lebontási szinten, a megfelelő részletezési szinten valóban segíteni fog abban, hogy az irányelvet hatékonyabban lehessen végrehajtani. És végezetül pedig Viktoriával egyetértek, mert a pénzmosás, illetve a források elvesztése nagyon sok esetben kapcsolódik az illegális hulladékszállításhoz. Elég megnéznünk, hogy mi a kiinduló pont és hova érkeznek ezek a szállítmányok. Ezeknek a vizsgálata már is egy jó lépés lenne a megoldás irányába. Um. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött ma ide hozzánk, és akik részt vettek a vitában, és akik válaszoltak. Úgy gondolom, hogy néhány érdekes véleményt hallhattunk, és úgy gondolom, hogy nem lehet mindegy a számunkra, hogy mi történnek ezekkel a hulladékokkal, hiszen így értékes nyers anyagok tudnak el az Európai Unió területéről. Tehát még egyszer köszönöm szépen a részvételüket. So, wir werden einmal noch schnell umbauen. Genau. Akkor gyorsan most átrendezkedünk, és folytatjuk a munkát a következő napirendi pontunkkal, a 23-as napirendi ponttal, az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet szolgál globális alapfinanszírozási válsága és hatása a több gyógyszerrel szemben rezisztens TBC által leginkább sújtott országokra, különösen Romániára. Und hier begrüße ich ganz... Most üdvözlöm itt eh, a vita során az Európai Bizottság képviselőjét Musa Dara urat, Masud Dara urat, és ő fog bennünket bevezetni ebben nagyon fontos témába. Néhány technikai kérdést még gyorsan tisztázni kell. So, everything is fine. Minden rendben van, minden előkészült, minden elő van készítve, akkor kezdhetjük is. Csak is az a szó most. Uh, dear ladies and gentlemen. Uh, Köszönöm a szót, hölgyeim és uraim. Roberto Bertolini is itt van az ügynökségünktől, illetve még egy kollégám is nagy örömünkre szolgál, hogy a TBC, illetve a multirezisztens TBC témakörében előadást tarthatunk ma önöknek, és külön ki fogok térni a román helyzetre. Itt van az előadásom vázlata, szeretnék a világban fennálló helyzetről, illetve a regionális, az európai regionális helyzetről is beszámolni ez körülbelül, ez a régió 53 országot és 900 ezer embert fed le. Aztán be fogok számolni a konszolidált cselekvési tervről, a multirezisztens TB elleni cselekvési tervről a 2011-2015-ös időszakra, és utána pedig a romániai helyzetről fogok beszámolni, valamint a jövőbeli kérdésekre is ki fogok térni. Hogyha megnézzük ezt a táblázatot, akkor látjuk, hogy 8,8 millió TBC eset van a világban, és hogyha megnézzük azt, hogy ez ennek milyen a földrajzi megosztása, akkor ez ezen a térképen látható India, Kína, Afrika egyre nagyobb, és ami Amerikát és Európát illeti, ezek ugye kisebbek. Az európai kontinens 5%-ot képvisel, de azért ne feledjük el, hogy a multirezisztens TBC-nek viszont 20%-a jellemző Európára. Ez azt jelenti, hogy a két legfontosabb gyógyszerre rezisztens a TBC, vagyis nagyon nehezen gyógyítható. Európában itt láthatóak a legutóbbi adatok, 380 ezer új TBC esetet jelentettek, ebből 81 ezer multirezisztens TBC, és sajnos 45 ezer haláleset. Nagyon sokan meglepődnek egyébként azon, hogy milyen sokan halnak meg, sőt, hogy egyáltalán meghalnak még emberek TBC-ben Európában. Egyébként csökkenést láthatunk, de ez a csökkenés nagyon kicsi. Ami a mortalitást illeti, itt még nem tudtuk elérni a milleniumi célkitűzések által kitűzött határt. Ami a régiót illeti, itt 58 államról van szó, amelyek közül 18 magas prioritású országnak számít. Ezek a volt Szovjetunió országai, Románia, Bulgária és Törökország. Zölddel azok az országok láthatóak, amelyek az Európai Unió tagjai, tehát nem mondhatnánk, hogy a TBC az EU-n kívüli területekre koncentrálná magát. Nagyon sokféle országot érint ez, és vannak itt Európai Uniós országok. Vannak olyan országok is ezek között, ahol több százezer tuberkulózisos esettel kell megbirkózniuk. Az MDR, tehát a multirezisztens TBC okozza a legnagyobb problémát. Itt a nemzeti adatok láthatóak, és vannak olyan esetek, ahol a régebben már kezelt betegek közül 75% multirezisztens TBC-ben szenved, és hát ez az arány borzasztóan magas. Hogyha megnézzük az EU-s átlagot, illetve a világ átlagot, akkor itt is látható, hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint a világ átlag. Két fontos dologról kell beszámolnom, mint ok, az egyik a migráció, és ezen a szlájdon látható, hogy kik azok a személyek, akik külföldről hozták be ezt a betegséget, és az is látható, hogy a betegek 50%-a bevándorló. Ez nagyon fontos azok számára, akik valamelyik országból átmennek egy másik országba, hogy tudják folytatni a kezelést. A másik fontos adat a börtönökre vonatkozik, hogyha megnézzük Kelet-Európát, akkor nagyon magas a TBC-sek aránya a börtönökben, nagyon sok esetben akár a fogvatartottak 2,5%-a is aktív TBC-s beteg lehet. Általában 20, 20-szorosa a börtönök lakosságának a TBC-s aránya, mint az átlag lakosság TBC aránya. Több érintett minisztérium aláírta a berlini egyezményt 2007-ben, és ezek után az Európai Unió egy cselekvési tervet készített el a TBC megállítására. Az elmúlt évben egy konszolidált cselekvési terv is megszületett, az M és az XDR TBC megállítására. A cél az, hogy maximálisan biztosítsuk a gyógyszerekhez való hozzáférést az MDR-TBC-s betegeknek. Ez a legnagyobb probléma. Hogyha most nem lépünk fel az MDR-TBC ellen, akkor egyre több betegség lesz majd a jövőben. Itt az összehasonlításokat láthatjuk Németország, illetve elnézést Románia, az Európai Unió és az európai országok között. Hogyha megnézzük az új felépő eseteket és az előfordulási gyakoriságot is, kettő sokkal magasabb Romániában, sőt, sokkolóan magas értékeket látunk a mortalitási oszlopban. Romániában hatszor nagyobb az esélye bármelyik TBC-s betegnek, hogy elhalálozzon ebben a betegségben, mint bárhol máshol az Európai Unióban. Itt láthatjuk az MDR-TBC kezelését. A globális alap elindított több projektet is ennek kezelésére, többek között Romániában is, és ennek a projektnek nagyon kicsi volt a kiterjedése, összesen 300 ezer emberre terjedt ki az arány egyébként jó volt, a gyógyulási arány 70%-os volt. Azok, akik viszont nem vettek részt ebben a programban, sokkal kisebb eséllyel gyógyultak meg, összesen 20% volt az MDR-TBC-sek esetében a gyógyulás. Ami az elvárásokat illeti, elindult Romániában egy nemzeti MDR-TBC program, amelyet több tagállam is támogatott, és megpróbáltuk mindezeket az államokat segíteni a nemzeti cselekvési tervek kidolgozásában. Tehát Románia is elkészítette ezt a nemzeti cselekvési tervet, amelyet az egészségügyi minisztérium támogatott. Amennyiben ezt a cselekvési tervet végrehajtják, akkor reméljük, hogy 4500 MDR-TB beteget lehet majd megmenteni, és összesen 250 millió amerikai dollár lehe, megspórolható így. Itt láthatjuk azt a képet, amit a román miniszterelnökkel készítettünk el. Látható a főigazgatónk a bal oldalon, Dali volt biztos úr, illetve parlamenti képviselők, akik szintén ott voltak ezen az eseményen és azt mértük, hogy ezt a nemzeti cselekvési tervet mennyire tudták végrehajtani. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, illetve szerepel ezen a fényképen. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a, az előadást. Láthatjuk, hogy mennyire e, drámai a helyzet. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak. tessék, né a szó. Um, for the invitation, my name is Jan Péler. Köszönöm szépen. Jan Péler vagyok. A Európai, Fő, Európai Főigazgatóságban dolgozom a bizottságnál, amely az AIDS TBC és malária ellenes küzdelem globális alapjának a felügyeletét is képviseli, és a bizottság és tagállamok Belgium, Finnország, Portugália, Olaszország és Spanyolország részesei ennek. Szeretnék a globális alap szerepéről beszélni a TBC ellenőrzésének küzdelmében, különösen az EU-n belül, de tágabban is. Mielőtt erre rátérnék, nagyon szűken arról beszélnék, hogy kicsit, ha visszalépünk, akkor megnézzük, hogy hogyan tudunk egyszerűbb mindenképpen elmagyarázni azt, hogy mire van szükség. Jó tervre van szükség, és megfelelő technikai kapacitásra ahhoz, hogy egy ilyen TBC tervet ki tudjunk dolgozni. Hozzáférésre van szükség egy olyan rendszerre, amely ezt a tervet végre is tudja hajtani, de még fontosabb az, hogy vállaljuk, hogy végre is hajtjuk azt, amit ígérünk. Természetesen ez megfelelő pénzügyi erőforrást is jelent, de különösen a TBC vagy más szegénységhez köthető betegségek esetében az AIDS és a malária tekintetében el kell jutni a legrászorultabb populációkhoz a TBC-nél a legszegényebbeket, esetleg a börtönlakókat támadja meg legkönnyebben ez a betegség és el kell tehát jutni ezen populációhoz, és a végrehajtó személyeket technikailag és politikailag is felelősségre kell vonni. Tehát különböző támogatási mechanizmusok vannak az EU-n belül a megfelelő TBC ellenőrzése. Az első az a nemzeti egészségügyi rendszer, nemzeti szinten felelősek azért, hogy megszervezzék a betegség felügyeleti programot az EU-n belül, és ez általában minden szakpolitikánkban standard eljárás, próbáljuk bátorítani az államokat, amelyekkel együttműködünk, hogy megfelelő erőforrást biztosítsanak a rendszerek fenntartására, amely mindenki számára hozzáférhető az EU szintjén, különösen azon országokban, ahol nagy terhet jelent a TBC, strukturális alapokhoz is hozzáférnek, és specifikusabb közegészségügyi programokhoz is, a kutatási programokkal is hozzáférhetnek a TBC erőforrásokhoz és kapacitás kiépítési támogatásokhoz nemzeti szinten. Ami pedig a technikai támogatást illeti, az EU természetesen a Stockholmi központ révén nyújt támogatást. 2008-ban kidolgoztak egy akciótervet a különböző betegségek elleni küzdelemre, és egy külön csapat foglalkozik a TBC-vel, és a technikai segítségnyújtásra külön költségvetési tételük van az EU tagállamok segítségére, különösen jövő évben a TBC elleni küzdelemben és a közegészségügyi program is finanszíroz bizonyos programokat a TBC kapcsán, és globális szinten a, természetesen a WHO a legfőbb technikai ügynökség, és a Stop TB, tehát állítsuk meg a TBC-t partnerségben is részt vesznek, és így ellenőrzik a TBC helyzetét, és a globális alap finanszírozást nyújt, ami ezt az alapot illeti, a G8 országok köztük az Európai Bizottság is kezdeményezte ennek létrehozását 2008-ban, látván azt a sürgőségi helyzetet, amely szerint a különböző szegényebb országokban milyen helyzet alakult ki, hiszen a gazdag országokban már elérhetővé váltak a gyógyszerek, de a szegényebb országokban ez még nem feltétlenül volt mindenhol így, és a legszegényebb számára nem kifizethető összegekbe került a kezelés, és ennek a helyzetnek a kezelésére jött létre ez a globális szolidaritás, amelyet mindenképpen nagyon nagyra kell becsülnünk. A globális alapon túlmelően nagyon sok más nemzetközi finanszírozást is kap ez a küzdelem, tehát a hívvel kapcsolatban például a nemzetközi finanszírozásból csak 21%-ot ad a globális alap, hiszen a Világbank is támogatja azt, és az Egyesült Államok elnökségi kezdeményezései is, amelyet a Bush kormány indított útjára. A maláriában a a globális alap a nemzetközi finanszírozásnak a felét adja, a TBC-vel kapcsolatban szinte csak a globális alap nyújt erre támogatást. Eddig 19 milliárd dollárt, amerikai dollárt költöttek erre, és az EU a legnagyobb szponzora ennek. Körülbelül több mint a felét adja az erőforrásoknak, és az Európai Bizottság 100 millió eurót költött évente erre, és az IDF-ből, e tehát az Európai Fejlesztési Alapból és az Európai Fejlesztés és Együttműködési Eszközből 110 milliót, és a hivatalos támogatás, fejlesztés támogatási eszközökből is, és így a GDP 0,7%-át szeretnénk elkölteni a hivatalos fejlesztés támogatásra. Tehát a globális alap az egyik nagy szponzor, de a legnagyobb európai tagállamok szintén az EU-ból származnak, Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Európai Bizottság a legnagyobb, Olaszország, Spanyolország, a globális alap kezdeti időszakában komolyan hozzájárultak a finanszírozásához, az elmúlt években kevésbé, és a kisebb méretű országok is komolyan kiveszik a részüket a finanszírozásban. Hollandia, Svédország, Dánia, Írország és Luxemburg. Van-e finanszírozási válság a globális alapnál? Attól függ, hogy hogyan közelítjük meg a kérdést. Mint már mondtam, a térített támogatás növekedése 2008 óta nagyon komoly. Láthatjuk, hogy mennyire komoly itt a visszatérítés, az éves visszatérítés összege és így a legszegényebb országokhoz el tudunk érni, ez rendkívül lenyűgöző. 3 milliárdot is elértük 2010-ben, 2011-ben, mint tudnak róla, valószínűleg a globális alapnál igazgatási problémák merültek fel, és ezért alacsonyabb a visszatérítések aránya. Reformokat indítottunk, ezen reformokat már lezártuk, de ezért látható 2011-ben 2007-re 7 milliárd euróra esett vissza a visszatérítések aránya, de idén megint azt várjuk, hogy a 3 milliárdot felülmúlja a visszatérítések értéke, és a következő két évben pedig várhatóan csekély visszaesésre kerül majd sor. Tehát most próbál kiegyenlítődni az összeg, és a globális alap továbbra is próbál évente több mint 3 milliárd eurót kifizetni, mm, de az az óriási nagy növekedés, amit az elmúlt 10 évben láthattunk, már nem lesz jellemző rövid távon. De válság olyan értelemben nincsen, hogy a finanszírozás a globális alap részéről csökkenne. Ami a különböző betegségek közötti eloszlást illeti, itt láthatják, hogy milyen jóváhagyott javaslatok vannak. A, kumulatív számok 9,3 millióan kaptak közvetlen felügyeletet a kezeléssel kapcsolatban, és 270 millió rovarírtóval kezelt ágyhálót osztottak szét a malária elleni küzdelemben, de ami a globális képet illeti, ez pozitív, és azt látjuk, hogy ugyanakkor az országok között rendkívül nagy eltérés van az előrehaladásban. Sok országban van előrelépés, de sok országban, különösen Afrikában, igencsak korlátozott a fejlődés. Tehát ezen területekre kell még jobban koncentrálnunk. Hogyha megnézzük az EU-t, a globális alap támogatásait leginkább a TBC szempontjából érintett országokban, öt országban láthatjuk. Bevált gyakorlat volt az elmúlt években, hogy az EU-ba belépett tagállamok nem kértek külön támogatást a globális alapból, Észtországban volt egy hívalap, több mint 10 milliós, 2007-ben ez lejárt, most Romániában és Bulgáriában még vannak aktív alapjaink, összesen 65 milliót kapott mindkét ország, és 2014-ben és 2015-ben fognak ezek az alapok lejárni. Ha megnézzük ezt a két országot, Bulgáriában általában a nemzeti finanszírozás 9,1-ről 9,8 százalékára nőtt az elmúlt tíz évben. A külső erőforrások az egészségügyre 1,9%-ról 0%-ra csökkentek. A TBC stratégia a következő három évre 37,4 millió euróba kerül, a globális alap 5,2 millió eurónyival fog hozzájárulni ehhez de idén a kormány az éves költségek fellépésének 60%-át fogja lefedni, és 2015-től már a 100%-át, amikor az alap már le fog járni, és hasonló a stratégia a hív alappal kapcsolatban. Ha a Romániát nézzük meg, megint csak komolyan nőtt a kormány allokációja az egészségügyi szektor felé, 9,1-ről 10,8%-ára nőtt ez a GDP-nek, ami pedig a külső erőforrásokat illeti az e- egészségügy szempontjából, ez 5,7%-ról 0%-ra csökkent 2009 óta. A kollégám azt mondta, hogy van egy nemzeti mm, terv az MDR-TBC kezelésére, ezt az ECDC és a, és társ felügyeli, és a globális alap 3,7 millió eurót fizet ebbe be. Rendkívül figyelemre méltó, hogy az egészségügyi biztos és a WHO európai igazgatója ellátogatott Romániába, és a román miniszterelnök tehát nem csak az egészségügyi miniszter, hanem a miniszterelnök, miniszterelnök is vállalta, hogy ezt a nemzeti tervet teljes mértékben finanszírozzák, és átveszik a pénzügyi kötelezettségeket, amikor a globális alapprogramja lejár, és így erősítik meg az egészségügyi rendszert, hogy kézben tarthassák a helyzeket. Ez rendkívül figyelemre méltó. Tehát a román egészségügyi miniszter ezen kívül a WHO-val és az ECDC-vel megegyezett abban, hogy a vállalásokat, ezen látogatás során tett vállalásokat két évente fogják nyomon követni, úgyhogy szeretnénk gratulálni, hiszen ez rendkívül nagy előrelépés ebben a két országban. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig eh, megnyitom a vitát a kérdések szempontjából. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg ismerik az én álláspontomat az ügyel kapcsolatban. Hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy egy kicsit rávilágíthatunk erre a témára, erre a Romániában tapasztalható problémára. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani Dara doktornak, a nagyon is eh, valósághű és pontos eh, előadásáért. Szeretném hangsúlyozni azokat a pontokat, amiket már Dara úr is említett. A romániai helyzet két perspektívából értelmezhető. Egyrésztről a kezelések sikerrátája 70% körül van, és 20%-os a siker az olyan esetben, amikor nem a globális alapból finanszírozzák ezt. A globális alap esetében hatékony gyógyszerekhez jut hozzá a paciens, ami másképp nem lenne elérhető az országban. Sokkal inkább ellenőrzött a kórházi tartózkodás, és a körülmények nagymetében javíthatóak. Másrésztről viszont október másodikán ez évben, ahogy ön is elmondta, a romániai minisztérium jóvá hagyott a multirezisztens TBC-vel kapcsolatban egy nemzeti tervet, amit 23 millió euróba finanszíroznak négy éven keresztül. Ez több mint 5 milliót tesz ki évente. A cél az az, hogy 75%-os sikert lehessen elérni a több gyógyszerrezisztens TBC esetében. Románia nemzeti tuberkulózis költségvetése 4 millió euró volt, és ezt 5 millióra kívánjuk növelni 2013-ig, és összességében 5 milliót kell elkülöníteni a MTB-re, illetve tovább 5 milliót az MLD TB-re, tehát összesen 10 millióra fogjuk növelni az erre a célra adott költségvetést. Viszont figyelembe kell venni azt, hogy az MRDTB esetében az 5 millió nagymetében függ a decemberi költségvetés vitától is. Tehát, hogyha a költségvetést nem sikerül úgy megszavazni, ahogy azt javasolták, akkor az azt jelenti, hogy kevesebb pénz fog rendelkezésre állni. Az átmeneti finanszírozási mechanizmus kapcsán, amely január 1-én fog beindulni, Románia 3,6 milliót fog kapni két évben keresztül, ez 1,8 milliót fog jelenteni évente. Ezen alap által 300 eh, TBC-s beteg tud eh, gyógyszert kapni, gyors eh, diagnosztika lehetséges lesz, és a vidéken, illetve a hátrányos helyzetű messze lévő településeken élők kaphatnak segítséget úgy becslik, hogy mint egy 1400 multirezisztens TBC beteg van Romániában, ez csak egy becslés. De vannak olyan emberek, ahol nem lehet elvégezni a diagnózist, tehát akiket nem diagnosztizálnak, tehát ez a 1500-as adat egy körülbelül érték. Azt is hallhattuk, hogy Romániának évente 20 milliót kellene küldenie a multirezisztens TBC-re. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzet értelmében a jelenlegi TBC programok esetében 8,2 millió euró fog hiányozni Romániában és tehát, hogyha az MRTB projektet nem hagyják jóvá, akkor ennél is több. Van néhány kérdésem az Európai Bizottsághoz. Ebben a kontextusban szeretném megkérdezni az Európai Bizottságot arról, hogy hajlandó-e támogatni Romániát, illetve más államokat is, akik azt kérik, hogy mérlegeljék a globális alap kiválasztási kritériumait annak érdekében, hogy csökkenjen a, eh, csökkenjenek a kritériumok a közepes bevételi országok esetében. Vannak specifikus egészségügyi kérdések, eh, mint például a multirezisztenciális TBC kérdés, ezeket esetleg kohéziós alapok által is meg lehetne oldani, és azt is szeretném megkérdezni, hogy milyen eszközökkel próbálják fenntartani Romániában a jelenlegi előrelépéseket, hogyan kívánnak további előrelépést elérni, és hogyan kívánják csökkenteni a multirezisztens esetek számát a jövőben, és hogyan kívánják növelni a globális alaptámogatását. Utolsó kérdés, egy nagyon fontos kérdés lesz, milyen más csatornákon keresztül tud az Európai Unió segítséget nyújtani a multirezisztens TBC leküzdésére, hogyan lehet meg akadályozni a járvány továbbterjedését Európában, és hogyan lehet növelni a kutatásra, innovációra szánt összegeket. Dara úrhoz is fordulnék kérdéssel. Azt kérdezném, hogy más megoldásokat is lát-e arra, hogy a finanszírozási hiányt meg lehessen szüntetni Romániában, és mit gondol, hogy milyen intézkedéssel lehetne megakadályozni azt, hogy a határokonra át is átterjedjen ez a betegség. We wszystkich e, pismach medycznych. Köszönöm szépen. Az összes orvosi kiadványban, az egyetemeken ugyanazt hallhatjuk, azt mondják a hallgatóknak, a tudósok és az oktatók, hogy jobb félni, mint megijedni, tehát inkább előzzük meg a betegséget, mint gyógyítsuk azt. Az előadókhoz lenne tehát néhány kérdésem. Hogyan szervezzük meg ezt a figyelemfelkeltést például az egyszer kapcsolatban? Hogyan próbálják ezt az megelőzést biztosítani. Tehát valóban nem feltétlen csak egy utazás miatt, hanem egy életmódból is adódhat, hogy valaki könnyebben megfertőződik. A TBC eléggé speciális betegség, amely egy nem megfelelő életmódból adódik, nem megfelelő például a táplálkozási szokás. És vannak tanulmányok, amelyek azt akarják felmérni, hogy mely, milyen aránya a populációnak van ilyen kockázatnak konkrétan kitéve. Romániában láthatjuk, hogy hányan vannak kitéve ennek, de azt is láthatjuk, hogy akár igen komolyan megnőhet az Európai Unióban a TBC esetek száma, igen nagy arányban megfertőződhet az Európai Unió lakossága. Nos, ha megnézzük, hogy a TBC elleni küzdelemben milyen ö, kezelések és a AIDS elleni küzdelemben milyen kezelési formák léteznek, vannak ö, konkrét ö, ö, szerek a rezisztens TBC kezelésére is. Szeretném tudni, hogy vannak-e megfelelően részletes tanulmányok, hogy ezen alapokat az új gyógyszerek kutatásában hogyan használják fel olyan gyógyszerekre gondolok, amelyek a jelenlegi gyógyszerek helyébe léphetnének. További kérdés, erre önök nem tértek ki, de nagyon jól tudjuk, hogy a WHO a maláriával is foglalkozik. Egy amerikai kiadványban olvastam, hogy jelenleg a tudósok új eszközt találtak a malária ellene küzdelemre. A maláriával megfertőzöttek új megoldást kapnak tehát. Ez azt jelenti, hogy új megelőzési lehetőséget és kezelési lehetőséget találtak. Nos, Európában használják már ezt az eszközt, hiszen vannak tanulmányok Amazoniában, és rendkívül um, figyelemre, figyelemfelkeltő eredményekről beszéltek. Nem tudom, hogy Európában vannak-e ilyen jellegű eszközök, hogyha még nem, akkor azt szeretném tudni, hogy lehetne megoldást találni arra, hogy a, azon tudósokkal felvegyük a kapcsolatot, akik ezt a e, módszert kidolgozták. Talán itt is előnyös lenne, de gondolom, hogy szabadalmak vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dara, doktor úr. Uh, actually, uh, on the funding issue, I think that... Uh, a finanszírozás kérdésében azt hiszem erről később tudunk majd beszélni. Én a bizottság nevében természetesen nem nyilatkozhatom, de a kormányok nevében sem. De azt tudjuk, hogy ahogy is, azt ön is mondta, van egy ö, különbség. Tehát amit most nem finanszírozunk, arra sokkal több pénzt kell majd költenünk egy pár év múlva. Tehát minden ö, elköltött dollárért, amit ma költünk el, az pár év múlva akár 10 dollárba is kerülhet. Ezt az üzenetet kell terjesztenünk, meg kell próbálnunk a TBC-t és a maláriát kontroll alá helyezni, még mielőtt túlságosan késő lenne. Sajnos nincsen koordinációs együttműködési mechanizmus az országok között. Sajnos, hogyha valaki egy egyik országból a másikba átköltözik, akkor nincsen konzisztens nyomonkövetése ugyanennek a betegnek a másik országban a nemzeti TBC kontroll kezelőkkel és a nemzeti egészségügyi hatóságokkal meg kell nézni, hogy legalább egy ilyen minimum csomagot összeállítsunk a nyomonkövetésre. Ezt konszenzusos anyagként közé kell tenni, de végre is kell hajtani. Ami a végrehajtást illeti, meg kell néznünk a jogi aspektusokat és a pénzügyi aspektusokat is hogyha valaki mm, másik országba költözik, ki fogja a költségeit állni ezen határon átnyúló fellépésnek. Például az Egyesült Államok és Mexikó között nagyon jó határon átnyúló ellenőrzés, de Európában sajnos nem tettünk még eleget ezen a területen. Az egészségügyi kezelőkkel nagyon szívesen együttműködünk ebben. Ami a szociális kérdést illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. Az, adatokból, az egyes országokból megkapunk adatokat, de nem csak a legszegényebbeket érinti a TBC. Korábban is egyfajta legenda volt, hogy csak a ö, fogvatartottak körében terjed ez a betegség. Nem, bárki megkaphatja. Ez, ö, ez egy Természetesen, hogyha valaki alultáplált vagy nem megfelelően táplálkozik, és az életmódja nem megfelelő, akkor nagyobb a kockázata, hogy megkapja ezt a betegséget, de az biztos, hogy a szociális gazdasági státuszon javítani kell, és a klinikai területen túlmenően, tehát a szociális gazdasági helyzeten is javítani kell a betegeknél ami az új eszközöket illeti, mindenképpen nagy szükség van erre, és új oltóanyagra van szükség, hiszen a mostani már nem eléggé ellenálló, csak a gyerekeknél kialakult súlyos esetére hatályos a TBC-nek. Klinikai tesztek, amelyeket nagyrészt az EU finanszírozott, azt mutatta, és hogy szükség lesz egy új oltóanyagra, de ez nem a pá- következő pár évben lesz alkalmazható, hiszen még a hatástanulmányokat végig kell vinni és mindenképpen szükség van a drogrezisztens betegek kezelésére megfelelő eszközökre, és biztosítani kell azt, hogy az egészségügyi rendszer megfelelően támogatja a betegeket azért, hogy a kezelést végig is vigyék és be is fejezzék. További kutatásra és fejlesztésre van szükség természetesen, és az EU és a tagállamok fontos szerepet tölthetnek be a kutatási és tudományos kérdésekben. Yes, thank you. Um, I want to... Bizottság. Köszönöm szépen. Ami a TV kontroll finanszírozását illeti itt az Európai Unión belül, úgy véljük, hogy a legjobb helyen vagyunk a világon, mert itt tényleg nagyon sok a finanszírozási lehetőség. Az EU-n belül a legfontosabb felelősség az természetesen nemzeti szinten fogalmazódik meg, tehát a nemzeti kormányoké az elsődleges felelősség. Ehhez hosszú távú stratégia kell és fenntartható finanszírozási terv, valamint a politikai akarat is szükséges mind a prevencióhoz, mind pedig a további cselekvésekhez. Nagyon sok finanszírozási lehetőség van az EU-n belül, ami ilyen projektekre felhasználható. A strukturális és regionális alapokat tekintem a legnagyobb lehetőségnek, mert itt tényleg masszív pénzösszegek állnak rendelkezésre. Ami a teljes befektetést illeti a 2007-2013-as terület évre vagy időszakra, ez 5 milliárd euró lesz, és három olyan terület van, ami rendkívül fontos, a közvetlen befektetések az egészségügyi struktúrákba, aztán a közvetett egészségügyi beruházások olyan ágazatokba, amelyeknek van pozitív kihatásuk, mondjuk a munkaerőpiaci politikák vagy a foglalkoztatási politikák, illetve az olyan nem egészségügyi beruházások, amelyek kapcsolatban állnak az egészségügyel, itt például a szociális társadalmi vagy pedig környezeti projektekre gondolok. Tehát a strukturális alapokat, illetve a regionális alapokat maximálisan fel lehet használni ezekre a célkitűzésekre. Vannak más lehetőségek is a közegészségügyi programok keretein belül, amelyeket specifikusan ki lehet használni, de hát itt azért ugye alacsonyabbak az összegek, 50 millió euróról van szó, de hát összességében azért tagállami szinten a közegészségügyi programokból is lehet finanszírozáshoz jutni. A technikai együttműködés, a jó gyakorlatok megosztása, a közös tanulás mind nagyon fontos, és plusz még ugye az ICDC-től e is lehet kapni közegészségügyi támogatásokat. Aztán itt vannak a közegészségügyi szakértői csoportok, amelyeket a nemzeti szakértők alkotnak, és innen szintén lehet támogatást kapni. Aztán a keretprogramnál, a hetedik kutatási keretprogramnál nagyon komoly összegeket fordítunk a szegénységgel kapcsolatos betegségekre, többek között a TBC-re, és a legtöbb pénz Európában működő kutatóközpontokhoz kerül. Ez a finanszírozás pedig tendereztetési alapon működik. Ez a teljes támogatás, és aztán volt egy kérdés a globális alappal kapcsolatban is, a bizottság milyen kapcsolatban áll a globális alappal. Hát jelenleg azt tudom elmondani, hogy 213 millió euróról van szó a 2013-2014-es időszakra, és ez ugye már teljes elkötelezettséggel jár, és utána a következő MFF-en belül, ami 2014-ben kezdődik, akkor a kifizetések a globális alapból maximálisan attól függenek, hogy milyen borítékok állnak majd rendelkezésre az MFF-en belül, és hogy ebből mit lehet felhasználni. Tehát azok az alapok, amik a globális alapba mennek, azok az együttműködési eszköz részei tehát ezeket úgy jelölik meg, mint hivatalos fejlesztési támogatás, tehát ezek csak bizonyos országokhoz kerülhetnek, amelyek az OECD ilyen jellegű listáján rajta vannak. Természetesen ezek lehetnek Európai Uniós tagállamok de sok esetben azért nehéz lenne, hogy a hivatalos fejlesztési támogatásokat egy olyan alapba vigyük át, amely az Európai Unióba fektet be, és nem pedig fejlődő országokba. A jelenlegi fejlesztési politika arra fókuszál, hogy a legszegényebb országokat megsegítsük a világon, és a globális alap pedig egy olyan finanszírozási szabályt fogalmazott meg, amely alapvetően nemzeti stratégiákat támogat, és azokat az országokat támogatja, amelyek a legszegényebbek, vagy amelyekre a legnagyobb fertőzöttségi teher hárul valószínűleg a globális alap relatív támogatásában lesz csökkentés, de reméljük, hogy segítséget tudunk nyújtani majd azoknak az államoknak, ahol a legnagyobb erre a szükség. Tehát lesz olyan relatív támogatás, ami Kelet-Európába, illetve Latin-Amerikába irányul. Szembe kell néznünk ezzel a helyzettel, és meg kell néznünk, hogy hol van a legnagyobb szükség a beruházásra a TBC, illetve a HIV megállításában. Az Európai Unió határain túl ez nem csak szolidaritási kérdés, hanem a saját érdekünkben is meg kell ezt tennünk, mert a HIV fertőzöttség és a TBC bejut Európába, a keleti szomszédainktól nagyon sok betegséget importálunk, úgyhogy a saját érdekünk is, hogy megállítsuk és kontrollálni tudjuk ezeket a betegségeket Kelet-Európában a globális alap azért jött létre, hogy azokra az országokra koncentráljon, amelyek maguktól nem tudják megadni ezeket a szolgáltatásokat, nem tudják finanszírozni ezeket a szolgáltatásokat, és természetesen ebbe beletartozhatnak olyan országok is, amelyek kicsit jobb anyagi helyzetben vannak, de nem feltétlenül erre kell, hogy irányuljanak a programok. Meg kell ragadnunk minden lehetőséget, hogy a kormányokat arra ösztönözzük, hogy prioritásként kezeljék ezeknek a betegségeknek a leküzdését, illetve hogy a finanszírozás és a technikai segítségnyújtást megkeressék és meg is kapják. Nekünk megvannak EU-s szinten, külső és belső politikáinkban is a megfelelő segítségnyújtási eszközeink és finanszírozási eszközeink, ezeket jobban kell felhasználni, amikor a tagállamokkal beszélünk, illetve a szomszédos országokkal tárgyalunk. Köszönöm szépen, ezzel végre értünk eh, ezen kis kérdés-válasz eh, körünknek. Köszönöm szépen a meghívott vendégeknek eh, mindazt, amit elmondtak, és köszönöm, hogy hangsúlyozták azt is, hogy milyen fajta nyomás tapasztalható ezen téma mögött. Azt is elmondták, hogy minden pénzbe kerül, és az elkövetkező hetekben, hónapokban nagyon sok fog minden erről szólni, hogy megfelelő finanszírozást kaphassunk a politikáinkra annak érdekében, hogy az ilyen súlyos és veszélyes problémákat le tudjuk győzni. Ez egy nehéz harc lesz, de mindenképpen megpróbáljuk önöket ebben támogatni. Köszönöm szépen önöknek és a kollégáknak is a vitát. So, Wir kommen jetzt zum nächsten Köszönöm szépen. A következő napi rend eh, következik. A fukushima balesetet követő a Japánból származó takarmányokról és élelmiszerekről. Van még időnk, még horvát nyelv is rendelkezésre áll. Evazi kollégát képviselő. Így van? Akkor hát megkérem, hogy fogjon hozzá. Jó napot kívánok! Franciául fogok hozzászólni, annak ellenére, hogy horvát vagyok. Tehát megpróbálok a lényegre koncentrálni, környezetvédők nevében egy ellenérzést szeretnék megfogalmazni azzal a végrehajtási aktussal kapcsolatban, amely a Japánból érkező hús és élelmiszer termékekre vonatkozik a fukushimai balesetet követő időszakban. Ez tehát a mai vitánk tárgya. Az ellenvetésemnek két oka is van, tartalmi és megfogalmazásbeli Először is nem tudjuk elfogadni az import előtti vizsgálatokat, illetve azt, hogy ezeket csak bizonyos termékekre koncentrálják, mint ahogy az megjelenik a rendelettervezet negyedik mellékletében. Azok a szakértők, akik tanácsot adtak nekünk, ők elmondták, hogy így nagyon bizonytalan helyzet jön létre, egyáltalán nem tudjuk, hogy milyen kihatással járt a fukushimai baleset, éppen ezért nem tekinthetjük stabilnak és irányítottnak a helyzetet a radioaktív fertőzést nem lehet kizárni, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy még korai ezeket az előzetes mintavételeket és vizsgálatokat enyhíteni, azokban az esetekben, amikor emberi fogyasztásra szánt élelmiszert és húsárut hoznak be Európába. Mi továbbra is úgy véljük, hogy a lehetségesen fertőzött minden egyes terméket minden egyes régióban továbbra is nagyon keményen vizsgálni kell, annak érdekében, hogy ki tudjuk zárni ennek a tíz terméknek a fertőzöttségét. Továbbra is instabil a helyzet a fukushimai környezetben, ezért úgy véljük, hogy az import támogatások számát nem lehet csökkenteni, sem pedig azt, hogy ezeket az adatokat ne kelljen átadni a bizottságnak, mint hogy ez a tízes cikkben szerepel. Az 53 per 178-as rendeletre szeretnék utalni, ahol az élelmiszerbiztonsági szabályok megfogalmazásra kerültek. Az 53 per 178-as egyik cikke azt írja elő, hogy a bizottságnak minden intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy az állatok és az emberek egészsége, valamint a környezet ne sérülhessen Európában. Ezért úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi bizottsági javaslat nagyon leengedi az ellenőrzéseket, és így nem felel meg ennek a kötelezettségnek. Ráadásul a végrehajtás tekintetében a bizottság túllépett saját illetékességi körén. Ez volt az első ellenvetésem tartalmi szinten, és most az európai környezetvédők nevében szeretnék néhány megfogalmazásbeli ellenvetést is elmondani. Ezek technikai jellegű megjegyzések lesznek, de remélem, hogy ezek egyértelmű választ váltanak majd ki a bizottságból. Egy végrehajtási rendeletről van szó, amit a 182 per 2011 5-ös cikk alapján kell végrehajtani. A 11. cikk kimondja, hogy az Európai Parlamentnek bármelyik stádiumban lehetősége van arra, hogy elmondja a bizottságnak, hogy a végrehajtási aktus véleménye szerint túllép a bizottság illetékességi körén. És minden ilyen esetben a bizottságnak felül kell vizsgálnia a végrehajtási aktusát a parlament által kifejtett vélemény után, és a tanácsot és a parlamentet értesítenie kell arról, hogy ezek után hogy tesz a végrehajtási aktust, megtartja, módosítja, visszavonja, kiigazítja. Ebben az esetben viszont a parlamentnek nem volt lehetősége arra, hogy reagáljon vagy ellenvetést fogalmazzon meg a végrehajtási aktus tekintetében, és ez nem felel meg az imént említett 11-es cikknek. A parlamentnek nem volt lehetősége reagálni az első javaslatra, mert ezt október 12-én hozták nyilvánosságra, és 19-én már el is fogadták, így a bizottság ezt október 26-án hivatalosan is jóváhagyta, úgyhogy sajnálatos, sőt elfogadhatatlan, hogy a procedurális szabályokat ilyetén módon áthágták. Ezért kérem a bizottságtól, hogy a jövőben hogyan fog eljárni azon az ellenvetéssel, amit a mai napon bemutattam, és hogy a jövőben akkor hogyan fognak eljárni. Köszönöm. Vielen Dank. Äh, Nagyon szépen köszönöm. Egészen hangos äh, lett itt a terem, de most normális hangon, hang, hangossággal kérném a bizottságot arra, hogy válaszoljon a kérdésekre. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én sem fogom a horvát tolmácsokat dolgoztatni. A jogi helyzet a következő. A 2012. március 29-i korábbi rendelet november 1-én járt le. Tehát, hogyha semmit sem tettünk volna, hogyha a bizottság nem kezdeményezett volna november 1 -e előtt, akkor a korábbi intézkedések egyszerűen eltűntek volna, és nem lett volna semmilyen felügyeleti ö, intézkedés sem a távozáskor, sem a megérkezéskor az EU-ba a japán termékekre, tehát mindenféle kontroll nélkül, szervezett közösségi kontroll nélkül kerülhettek volna be a termékek az EU-ba. Megpróbáltunk, megpróbáltuk elkerülni ezt a jellegű helyzetet, amikor semmilyen kontroll nem létezik. Természetesen a japán hatóságokkal tárgyaltunk. Ők azt kérték, hogy tegyük rugalmasabbá a kontrollt, és ugyanakkor meg akartuk várni a az élelmiszerek, tehát gyümölcsök, zöldségek és rizs utolsó betakarítási szezonját akartuk megvárni, tehát a nyár végét. Ezért Nyújtottuk be ezen határozat javaslatot a parlamentnek október 10-én, ezt a koreperben elfogadták, és utána a sürgőségi eljárás során október 26-án fogadták el, és november 1-től lépett hatályba. Nos, az előző rendelet felülvizsgálatakor óvatos, de arányos intézkedéseket akartunk bevezetni, tehát a fogyasztó, európai fogyasztóvédelmet ezen termékek importjával kapcsolatban nagyon magas szinten akartuk megtartani. Természetesen, de hát ezt nem nekem kell kimondanom, a fukushimai reaktorok helyzetét értelmezhetjük úgy, hogy kontroll alatt vannak, vagy egyáltalán semmilyen kontrollunk nincsen rá. Nem tudjuk, hogy Javulni fog-e a helyzet ott, avagy sem? Mi ezt nem tudjuk megmondani. A japán hatóságok azt mondják, hogy kontroll alatt tartják a helyzetet, és sok teszt alapján mutatták be nekünk azt, hogy rendkívül komolyan veszik ezt a helyzetet. 2011. március 11-e óta, a fukushimai katasztrófa óta a japán hatóságok több mint 300 ezer tesztet végeztek a különböző élelmiszereken, amelyek az egyes prefektúrában, prefektúrákban termelnek. Egyebek között Fukushima ö, térségében. 2012 éveleje óta 167 ezer ilyen tesztet végeztek el. Ez azt jelenti, hogy rendkívül magas szinten ellenőrzik az élelmiszereket, természetesen elsősorban a helyi felhasználás szempontjából, de az exportok szempontjából is. Hiszen tudják, hogy export előtt kell ellenőrizni ezen 12 prefektúrából az onnan származó termékeket. Megérkezéskor a tagállamok március 11-e óta körülbelül 3000 tesztet végeztek, és így kiegészítik a japán hatóságok által az export előtti ellenőrzéseket. 2011. júniusában, tehát több mint egy évvel ezelőtt, amikor Franciaország két tea szállítmányt, fertőzött tea szállítmányt talált, hát azóta semmilyen pozitív eredmény nem született a tagállamok részéről nem találtak ilyen pozitív eredményt az importált élelmiszereken. Ez azt jelenti, hogy jogosan és észszerűen megbízhatunk a japán hatóság által végzett tesztekben. Ezen új intézkedésben valóban vannak változások a korábbi helyzethez képest. Egyebek között két prefektúra esetében csökkentettük az ellenőrzést, de fenntartjuk ezt egyik tartományban a gombák és a tea tekintetében, a másikban pedig csak a gombák tekintetében, hiszen a gombákban nagy a koncentrációja a radioaktív részecskéknek, és ezért ezeket részletesebben kell ellenőrizni. Ami Fukushima prefektúráját illeti, fenntartjuk az ellenőrzéseket, a korábbi ellenőrzéseket, Teszteljük tehát az összes élelmiszert, kivéve az alkohol ellenőrzését, minden élelmiszerrel kapcsolatban, tehát ellenőrzés van, és a további 9 prefektúrában, hogy összesen 12 prefektúrára beszélhessünk, 41 termékkel kapcsolatban hoztunk létre egy listát, eh, ahhoz képest, hogy korábban minden élelmiszert ellenőriztünk. Nos, ezen ellenőrizendő 41 termékkel kapcsolatban, amelyet a japán hatóságoknak kell export előtt ellenőrizni, nagy többségben ezen termékeket az Európai Unióba exportálják, és nem rövid élettartamú termékekről van szó, tehát nem zöldségről, salátáról, hanem két-három-négy hónapos élettartamú termékekről van szó, amelyeket olyan területeken termesztettek, ahol nem volt fertőzés, tehát nem lehetnek fertőzöttek, hiszen nem kaptak radioaktív porból 2011 márciusában, hiszen akkor még nem termesztették őket. Mivel ilyen rövid termesztésű termékekről van szó, ezért úgy gondoltuk, hogy a listára ezeket nem kell felvenni de megtartottuk ezt a 41 terméket a listánkon. Ezen kívül az ellenőrzési frekvencia 5%-os minden prefektúrában, mert szükségesnek tartjuk, hogy egy ilyen további ellenőrzési szintet fenntartsunk a japán ellenőrzéseken túlmenően de emlékeztetnék rá, hogy ezen két tea szállítmányon kívül 2011. júniusában a tagállamok semmilyen további pozitív eredményt nem találtak. Összefoglalván a helyzetet, azt mondhatjuk, hogy nagyon is arányos intézkedést hoztunk, amely megfelel a helyzetnek és a helyzet javulásának Japánban nem nyúltunk hozzá a szabványokhoz, és tudják önök is, hogy a japán szabványokat alkalmazunk, ezek sokkal szigorúbbak, mint az európai szabványok. Még Csernobil óta is. A japánok saját magukra vonatkozóan, és mi ezt átvettük, már a parlamentben pár hónappal ezelőtt erről vitáztak, a jogszabályunkban a japán normákat vettük át, amelyek a legszigorúbbak az egész világon úgy gondoljuk, hogy a második kérdésre válaszolván, hogy mi nem léptünk túl, nem léptük túl a hatáskörünket. Az 53-as cikkben a General Food Law 53-as cikke alapján mi kiigazítottuk a helyzetet a másfél évvel ezelőtt történt balesethez képest. Az biztos, hogyha a reaktor megint hogyha megint elveszítenénk a kontrollt a reaktor felett, akkor megfelelő intézkedéseket kellene hozni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem bizonytalanságban élünk. Jelenleg a reakciós kapacitásunk 24 órán belül ö, tudunk reagálni, hogyha egy ö, radionukleáris ö, fertőzés ö, történne a reaktorban. Tehát úgy gondoljuk, hogy mi igazodtunk a helyzethez, különben az intézkedések november 1-től érvénytelenek lettek volna. Úgy gondoljuk, hogy nem léptünk túl a hatáskörünkön, csak felhasználtuk a hatáskörünket, hogy a helyzethez alkalmazkodjunk. Elnök úr, így tudunk erre a felvetésre reagálni. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ezáltal végére értünk a napi rendünknek, és eh, elmondhatom, hogy a kollega nőknek nagyon szép estét kívánok, ugye a bizottság képviselőinek is. December 17-én és 18-án lesz a következő találkozónk. Minden kollega nőt, de a kollégák is jöhetnek. Szeretném őket meghívni december 17-ére, hétfőn 20 órára, egy kis fogadásra. Ez egyfajta karácsony ünnepség lesz, akár csak tavaly is lesz ennivaló, innivaló, és így az évet közösen zárhatjuk le. Remélhetőleg sok kolléga el tud majd jönni hétfőn 8 órakor. Ezáltal lezárom az ülést, és mindenkinek jó utat haza, vagy szép estét attól függően, hogy ki mit tervez.